tárgyalási eljárás során fogadtunk el. Ezen ülések jegyzőkönyvei hozzáférhetők. Tehát a mai nap tekintetében most szeretném elmondani, hogy nincsen semmilyen változtatási óhaj. Kedd, kedden Igor Soltész jelentéséről szavazunk. Témája a számbevőszik máltai tagjának megválasztása, de mégsem szavazhatunk, mert a 121 per 3-as cikk értelmében két hónapos határidőt kell betartanunk. A GUE frakciója indítványozta, az S&D is, de a GUE korábban, hogy a jelenlegi lengyelországi helyzetről, és hogy ez hogyan egyeztethető össze az európai alapjogok kartájával, a délután első pontja lesz. És határozatot szeretnénk, állásfoglalást szeretnénk hozni, amelyről szerdán szavazunk majd. De most ismét egy ügyrendi felszólalás. A elnökök konferenciáján úgy döntöttek, hogy eh, szerdán egy másik állásfoglalásról is tárgyaljunk, hiszen itt egy aggasztó jelentés is született a jogállamiság helyzetéről a Velencei Bizottság tollából. Új törvények születtek, például a terrorizmus ellen, az internet, a média megfigyelése tekintetében, ezen kívül az abortuszról is újabb jogszabályok készülnek. Úgy gondolom, hogy a parlament meglátja majd, hogy főleg a Brexit után a demokrácia nagyon értékes kincs, amelyet védenünk kell az Európai Unióban. Tudom, hogy milyen alappillérei vannak az alkotmányos demokráciának. A jogállamiság, illetve a hatalmi ágak szétválasztása. Természetesen amennyiben közös törvényeink vannak, akkor az egyes tagállamok igenis odafigyelhetnek arra, hogy az egyes tagállamok honi jogszabályai megfelelnek-e az európai szellemnek. Magyarországra is gondolhatok, vagy akár az új osztrák elnökre. Tehát, hogyha bizonyos országokban az alap pillérek ellen születnek jogszabályok, akkor véleményem szerint erről vitáznunk kell. Köszönöm. Gerré Szalom úr kap szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az év elején, 10, január 19-én itt a parlamentben vitát folytattunk a lengyelországi helyzetről a miniszterelnök asszony jelenlétében. A képviselők nagy többsége nyugtalanságának adott hangot egyes alkotmány sértések miatt, amelyek megtörténtek. És nagyon sokak szerint ezek az események az Európai Unió alapértékeivel és elveivel is ellentétben állnak. Megkértük a bizottságot arra, hogy nyisson egy egyeztetést a lengyel kormányjal, és szólítsa fel őket a szabályok tiszteletben tartására. Az elmúlt hónap elsőjén a bizottság el is fogadott egy véleményt, amelyben szintén aggályukat fejezik ki. Például az Alkotmánybíróság tagjainak kinevezése miatt. Ez az Alkotmánybíróság ezen kívül nem képes kontrollálni az alkotmányosságot Lengyelországban, és más olyan ügyek is szerepeltek ebben a jelentésben, amelyek eh, nyugtalanították a bizottságot. Azt gondolom, hogy ez elég indok arra, hogy eh, hat hónap után ismét értékeljük a helyzetet, és megkérjük a bizottságot arra, hogy nyújtson nekünk tájékoztatást a helyzetről. Szeretném jelezni, hogy ez a parlament a LIBE szakbizottságban múlt héten vitát eh, folytatott, és Számos frakció közösen elfogadott egy állásfoglalást, és az elnökök értekezlete is megállapodott abban, hogy ez kerüljön fel a napirendre. Tehát az én frakcióm és az én személyes álláspontom az, hogy jövő hét kedden sor kell, hogy kerüljön erre a vitára. Köszönöm szépen. Csárnecki képviselő szeretné a szót megkapni. Panowie posłowie, jestem zdumiony. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt eh, képviselők! Meglehetősen eh, megdöbbentett engem mind ez a döntés, mind pedig annak az indoklása. Múlt héten az elnökök értekezlete jelezte, hogy eh, nem kíván vitát folytatni erről a témáról, és ön is jelen volt ezen az értekezleten. Szeretném hangsúlyozni, hogy Lengyelországban semmi olyan nem történt, amely megindokolhatná ezt az újabb, ismétlem, hogy újabb vitát, Nemrég volt ezzel kapcsolatban egy egyeztetés, körülbelül két és fél hónappal ezelőtt. Ennek a erőltetése, ennek a vitának az erőltetése nem csak a lengyelek, hanem mások számára is egy ország belügyeinek a belügyeibe való beavatkozásnak tűnik, és meglehetősen kontraproduktív. Véleményem szerint és meg kell hallgatni Timmermans urat, az Európai Bizottság első alelnökét, az ő szavait kell követnünk. Ő azt mondta, hogy Lengyelország feladata, hogy a saját problémáit rendezze, és a lengyel hatóságok, illetve az európai intézmények között csak ezután lehet vitát folytatni. Tehát én azt gondolom, hogy ránk erőltetni ezt, és ráadásul pont a Brexit után egy ilyen javaslattal előállni, ahogy azt ön is az imént említette, nos, mindezt úgy értékelnék az emberek, mind, mint beavatkozást az Európai Parlament részéről eh, nemzeti belügyekbe. És eh, ezért az Egyesült Királyságban történtek eh, fényében azt kérem, hogy ne támogassák ezt a kezdeményezést. Nem szabad egy ilyen országot. Hát, Köszönöm. Ön is ügyrendi kérdésben kért szót. Because... Egy javaslatot szeretnék tenni. Úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű azt mondani, hogy a Brexit eh, miatt nem tudunk elmenni Lengyelország, elkezdeni Lengyelországról beszélni, mert akkor hazamehetünk és semmiről ne beszélünk. De igenis kell beszélni eh, Lengyelországról, most a megfelelő pillanat, és a bizottság eljárása most eh, van félúton, és az a javaslatom, és ezt mondtam a szocialista kollégáknak is, a zöldeknél és a GUE-ban is, én azt javaslom, hogy igenis döntsünk ma, Döntsünk arról, hogy tegyük fel a szeptemberi napirendre, a bizottság addigra befejezi a munkáját, mi pedig már meg lesz addigra az állásfoglalásunk. Már most megvan. Úgyhogy most, döntsünk most, hogy tegyük fel a szeptemberi programra, és biztos vagyok abban, hogy, hogy nem kell semmit sem gyorsan tenni, és igenis hallani fogják a hangunkat. Verhofstadt úr, természetesen ez egy még messzebbre mutató javaslat. Az ügyrend szempontjából ez nem igazán egyszerű, mert az elnökök konferenciájába ezt már bevettük az ön javaslatát, úgy kellene átírnunk, hogy felszólítja a plénumot arra, hogy az elnökök konferenciáját konferenciájának javasolják, hogy a szeptemberi napirendi pontra vegyék fel. Ez az eljárás. Kérdés. Egyetértenek-e a beadványt benyújtók, hogy Ferhofstadt javaslatát előre vegyük? Mert hogyha igen, akkor erről tudnánk szavazni. Vagy pedig ragaszkodnék kell arra, hogy Spinelli asszony először az ön javaslatáról szavazzunk. Szerintem a Ferhofstadt féle javaslat nagyon jó, adott esetben el lehetne foglalni, de meg kell, hogy önt is kérdezzem. Szeretném, hogyha a javaslatunkról most szavaznánk. Jó, akkor kérem. Először Spinelli asszonynak a beadványát kell, hogy le- megszavaztassuk, ha megfelelő határidőben adták be, nincs is más lehetőségem. Nem Ferhoztat asszony, nem, nem, Hárms asszony, bocsánat, Hárms asszony. Azt hiszem, hogy egy nagyon nehéz szavazás szempontjából ez a helyzet. A tapasztalatom a két legutóbbi látogatásomnál, Lengyelország beli látogatásomnál az volt, hogy, és ugye ott különböző csoportokkal beszéltünk, konzervatívokkal, progresszívekkel, egyetemi oktatókkal, diákokkal, tehát az volt a benyomásom, hogy nagy érdeklődés van természetesen az iránt, hogy az Európai Parlament hogyan tárgyal erről a kérdésről, de volt egy érdek, amely az Európa pártiak körében nagyon font, egyáltalán nem jelenik meg, ez pedig az, hogy az Európai Parlament, nem érdekli őket, hogy az Európai Parlament arról vitatkozzon, hogy mikor akarunk valamiről szavazni, vagy sem. Nekik ami fontos, az a támogatás az Európa Párti Demokrata Mozgalom támogatása fontos, és ezzel kapcsolatban az a benyomásom, hogy éppen most harcolnak, küzdködnek, most gyúrják újjá a szabadságjogokat, a, a demokratikus elveket. Úgy gondolom, hogy ebben a házban viszonylag széles támogatottsággal Tudom, hogy ez önöket nem fogja meggyőzni, különösen Weber úrra nézek és frakciójára, de úgy gondolom, hogyha mégis szeptemberben sikerülne megállapodnunk, akkor az nekünk is, és az Euró- a lengyelországi Európa pártiaknak is fontos lenne. Éja, Weber úr! Elnök úr, kedves kollégák, ami az elmúlt hetekben kérdéssel kapcsolatban fontos volt, az az, hogy egységesek voltunk és tényszerűek az állásfoglalásainkban. Ezt köszönöm frakcióm nevében minden kollégánál. Azt hiszem, hogyha ezt a tényszerűséget, ezt a korrektséget tovább visszük, a bizottságot hagyjuk először, hogy végezzel a maga dolgát, aztán szeptemberben egy világos határozatot hozunk, akkor tudunk Lengyelország jogállamisága számára jobb szolgálatot tenni, ezért én Giffer Hofstadt javaslatát támogatom. Jó. De Spinelli asszony ragaszkodik ahhoz, hogy szavazzunk az ő javaslatáról név szerint, úgyhogy nincs is más lehetőség. Először tehát meg szavazásra bocsájtom az Egyesült Baloldal javaslatát az előbb felolvasott keddi napi rendi ponttal kapcsolatban. Név szerinti szavazást kértek. Aki ezt elfogadja, eh, bocsánat, nem, nem, nem, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor Ferhofstadt úr javaslata javasolja a csütörtöki konferen- elnökök konferenciájára, hogy a szeptemberi napi rendet tegyék a javaslatot, a pontot ki a, támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik. Ezt így elfogadtuk. Nein. Nem. Nem, egyértelműen elfogadtuk, teljesen egyértelmű volt. Kérem, ha nincs más dolguk, akkor megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Hát azért nagyon szoros egy szavazati eredmény. So. Na jó. Akkor a szerdai napra az SND kérte a bizottsági alelnök kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy második napi rendi pontként délután szólaljon fel. Tehát ez azt jelenti, hogy Magarini asszony beszámolója után egy globális külbiztonsági stratégiára Geréro kollégának adom meg a szót, hogy indokolja. Gracias. Köszönöm. Gracias muchas. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm úgy gondolja, hogy olyan fejlemények történtek a közelkeleti békefolyamat kapcsán, kezdve a francia javaslatokkal, amelyeket a kvartett jelentése követett. Tehát mindezek lehetőséget adnak arra, hogy a főképviselő egy nyilatkozatot és egy értékelést készítsen arra a helyzetről, amelyel szembesülünk. Ezen kívül figyelembe vettük azt, hogy az előző ülésen a parlamentnek lehetősége nyílt arra, hogy meghallgassa az izrael és palesztin magas szintű küldötteket, és együttműködésben reménykedünk a jobb eredmény elérés érdekében. Skiliotis úr esetleg az indítvány mellett? Ne, Köszönöm szépen. A helyzet a közel-keleten természetesen kritikus. Azon tény ismeretében is, hogy itt volt az izraeli államfő, itt volt a palesztin államfő, Beszélnünk kell erről, és meg kell hallgatnunk a bizottság álláspontját is. Tudnunk kell, hogy mi a helyzet, hiszen támogatnunk kell a békefolyamatot. Ha a békefolyamat nem halad előre, és hogyha Palesztina megszállását nem fejezik be, akkor nem keletkezhet békés palesztin állam. A GUE NGL frakció támogatja az SND frakció indítványát. Köszönöm, Skiliotis úr. Esetleg valaki az indítvány ellen? Nem. Akkor szavazunk. Aki az indítvány mellett szavaz, emelje fel a kezét. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk az indítványt. Akkor megváltoztatjuk a napirendet, és délután a második pont ez lesz. A közel-keleti békefolyamat. A néppárti frakció is benyújtott egy indítványt a bahreini helyzetről szóló eszmecserét cseréljük le a bangladesi helyzetről szólóval, de elméletileg egy másik frakció is támogathatja, de az az érzésem, hogy nem, akkor ezzel ezt megoldottuk, köszönöm. Így a munkatervünk megvan. Akkor áttérünk a Gardini jelentésre, a nem közúti mozgógépek kimocsátási határértékei. Akkor most Gardini asszonynak adom át a szót.